közösen szavazzuk meg. Most Líbiával kapcsolatban Tánok úrnak adnám meg a szót, aki a dokumentum szerzője. Köszönöm szépen, elnök úr! Én személyesen nem döntöttem még, hogy mit gondolok a halálbüntetésről, de a legesztrémek esetekben kétség kívül helytelenül használják a líbiai igazságügyi rendszerben, Gaddafi rezsimjében. Itt egy diktátorról beszélünk, aki erőszakkal kormányozza a népét. Ez gúnyt űz abból, hogy az Emberi Jogi Bizottságba beválasztották Líbiát nemrég. Líbiának azonban hatalmas olajkészletei vannak fontos gazdasági kapcsolatai ellenére remélem, hogy a bizottság minden alkalmat megragad arra, hogy aggodalmunknak hangot adjunk az alapvető emberi jogok megsértésével kapcsolatban. Minnyáján emlékszünk a li a líbiai polgár nővérek haláraítélésre, miután egyik őket ö, szabadon bocsátották a francia elnök feleségének nyomására. Remélem, hogy a jövőben elkerülhetjük az ilyen és hasonló eseteket. Köszönöm szépen. Tenek úr, következő Romelva Irueda képviselő két percben. Oui, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Üdvözölni kell ezt az állásfoglalást. A 18 kivégzés miatt Líbiában, és el kell természetesen ítélni a halálbüntetést. Líbia esetében átláthatóságot kell kérnünk, és statisztikai adatokat, mert nem mondták meg, hogy kiket végeztek ki. És a 18 személy között vannak olyanok is, akik nem is líbiai állampolgárok. Üdvözölni kell ezt az állásfoglalást, amely fölteszi a kérdést a menekültekkel kapcsolatban, védeni kell a bevándorlókat, a menekülteket, és természetesen fel kell vetni a felelősség kérdését is. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ne legyen együttműködés ebben a témában Líbiával, legalábbis addig, amíg nem ratifikálja a Genfi konvenciót a menekültekkel kapcsolatban. Az Európai Unió alapvető elvei, főleg a 18-as, 19-es cikke az emberi jogi kartának alapvetően fontos. Még el szeretném mondani azt is, hogy Libiával keretmegállapodás készül, hogy elősegítsük az a Genfi menekültügyi egyezmény ratifikációját elősegítsük. A bizottságot mindenféleképpen tá- tájékoztatni kell, és utalni kell az egyezmény adott pontjaira. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő szóló Verzsák képviselőasszony, két percben most. Elnézést kérek, elnök úr, tényleg azt hittem az előbb két percem volt. Az Európai Unió és Líbia múlt héten megáll, aláírt egy jegyzőkönyvet, amelynek 2011-13-ra kell vonatkoznia 60 millió euróról, amelyben az egészségügyet és egy közös fellépést támogatnak az illegális bevándorlás ellen, legalábbis az újságírók rendelkezésére bocsátott dokumentum értelmében. A cél az, hogy segítsünk, de szerintem a nemzetközi sajtó előtt egyszerűen nevetségesé teszi magát az Európai Unió. Nagyon jól tudjuk, hogy Líbia Európa felé irányítja a bevándorlókat, de nem foglalkozik senki azokkal az emberekkel, nőkkel és gyerekekkel, férfiakkal, akik a nyomorúból próbálnak elmenekülni, és a kivégzések elől. Több százukat egyszerűen a sivatag közepén, a Szaharában hagytak, a élelem nélkül éhen haltak és szomjan haltak ott. A mutati kérdésekre válaszolva, a Fuller úr idézem, azt mondta, maradjanak ott, a libyai belügyminiszterrel együtt, hát lássuk, hogy egyszerűen mi lesz. Szerintem ez elfogadhatatlan válasz. Nagyon jól tudjuk, hogy Kadhafi úr milyen szerepet játszott a, a, az akkoriban. Nagyon sokat fizettünk ezért. A hetedik forduló során bezárták az irodát. Biztos úr, meddig megyünk el a tárgyalások során Líbiával? Bár úr azt mondta nekünk, hogy nem lesz semmiféle megállapodás bevándorláson addig, amíg a Genfi egyezményt nem ratifikálta Líbia. Biztos úr, el tudja mondani nekünk, hogy egészen pontosan mi a helyzet a tárgyalási mandátummal? Köszönöm. Köszönöm szépen, Verzsi asszony. Most egy percben Kastler képviselőtársam szólalhat fel. Köszönöm. 2007-ben és 2008-ban Líbia hozzájárul. Szab, szab, ellene szavazott az ENSZ a halálbüntetős felfüggesztő moratóriumának, és az jogi szervezetek kérdésére nem válaszolt. Nagyon fontos látnunk, hogy végre hivatalosan is kiderüljön, hogy pontosan kiket végeztek ki, minden kivégzés több, egyel több, mint amelyre szükség volna, a halálbüntetést be kéne tiltani, ez embertelen, emberhez nem méltó eljárás, ezért kérjük, hogy az állásfoglalásunkban nagyon világosan fejtsük ki, hogy ezt ebben változást akarunk, és azon kell közösen dolgoznunk, hogy változás történjen, ne sötét számokról kapjunk adatokat, hanem világos jelentések szülessenek. És az igazi tetteseket büntessék meg kellő módon, de nem ö, túlzó eljárásokkal büntessék, főleg azokat ne, akik csak a rezsim ellen szólalnak fel. Köszönöm, Kassler úr. Sáke asszony, 2 perc 30 másodperc, amit szerző. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Európában a halálbüntetést teljes mértékben betiltott. Örülök ennek. Líbiában nem csak ellenáll ennek, hanem nagyon gyakran gyakorolja is ezt. Legutóbb május 30-án, amikor 18 különböző nemzetiségű embert végeztek ki, egy olyan újság szerint, amely közel áll a kormányhoz. Ez megint felvett nagyon sok kérdést a szabad médiáról, de legalább akkor tudjuk, hogy megbízható forrás a legnagyobb büntetés a halálbüntetés. Nem csak komoly bűnök kapcsán használják, hanem szólásszabadságot is megvonják ezzel Libiában. Mi hiszünk abban, hogy Libia jobban részt vegyen a nemzetközi közösség munkájába. Sokkal inkább, mint az önizolációban. 2003-ban az EU nagyon sok szankciónak véget vetett, 2007-ben pedig keretegyezménnyel kapcsolatban tárgyalásokat kezdett. Nagyon remélem, hogy továbbra is együtt tudunk működni Líbiával, de ez csak akkor lehetséges, hogyha a líbiai kormány elkötelezi magát, hogy az alapvető jogokat, emberi jogokat garantálja. Az ENSZ hivatalának bezárása Tripoliban egy sajnálatos lépés. Az ENSZ így újra kellene, hogy gondolja Libia szerepét a nemzetközi szervezetben mivel megszegi az emberi jogokat, sajnálatos és nem helyes, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában helyet kapjon Líbia. Csak azok kapjanak helyet, akik maguk is tiszteletben tartják az emberi jogokat, különben az egész testület elveszti a szavahihetőséget, csak úgy, mint amikor Irán tagja volt az ENSZ-ben, az emberi jogi, a női jogi szakbizottságnak, ami ugyanúgy az egész szervezetnek a szavahihetőségét kétségbe vonta. Líbiában véget kell vetni a halálbüntetésnek, és igazságos eljárásokat kell biztosítani, és amikor elítéteket kiadnak Líbiának, ezeknek a jogait is védeni kell, hiszen nagyon nagy a kockázat annak, hogy inhumános bánásmódban részesülnek ők is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Sárkasszony. Most pedig akkor a, frank, a frakciók nevében Makovej úr egy percre. I join... Köszönöm szépen. Én is felháborítónak tartom a május 30-ai 18 kivégzés Libiában, és arra szólítok fel, hogy tiltsák be a halálbüntetést. Ezekről az esetekről nagyon nehéz dokumentumokat találni. A kormány megakadályozza ezt. A Human Rights Watch meginterjú volt bebörtönzötteket, akik beszámoltak a tapasztalataikról. A Sharif helye szerint egy politikai csoportot szerveztek, amely az Alfatech forradalmat ellenezték. Azonban az utolsó pillanatban, február 2002. februárjában mégis megmentették az életüket azok után, hogy már be volt kötve a szemünk. A sheriff szerint a három közül egy öngyilkosságot követett el. Pillanatilag több mint 200-an vannak síralomházban Líbiában. Felszólítom a bizottságot és a tanácsot, hogy prioritásként tárgyaljon ezekről a kérdésekről, amikor Líbiával tárgyalnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Makovej kolléganő, most pedig Kretó asszony kapja meg egy percre a szót. Köszönöm szépen. A halálbüntetés az egyik legembertelenebb és kegyetlenebb eljárásmód, és Líbia azon 12 ország egyike, amely 2010-ben még mindig alkalmazza a halálbüntetés, bár ezt az ENSZ nem hagyta jóvá sem a nemzetközösség nagy része. Az Európai Unió sokkal határozottabban kell fellépni annak érdekében, hogy töröljék a halálbüntetést. Ugyanakkor az a kötelességünk, hogy intenzívebbé tegyük a nyomást, amely Líbiára nehezedik, annak érdekében, hogy eltöröltessük a halálbüntetést. És tiszteletben kell tartani a külföldi állampolgárok jogait is, nem kapnak tolmácsot, nincs fordításhoz való joguk, nem léphetnek kapcsolatba országai képviselővel, nincsen pénzük, nem vetik fel a kapcsolatot családjukkal, és az, abban sem reménykedhetnek, hogy az áldozatok családja megbocsájt nekik. Ami a nemzetközi szabályok tiszteletben tartását, a törvény, a jog előtti igazságot, az ENSZ menekült emberi jogi eh, hivatalát is be kellene zárnia, még ezt a helyzetet nem oldják fel. Most pedig jönnek a további hozzászólók, először is Szani kolléga úr egy percre. Májusban 18 embert végeztek ki. 200 ember van börtönben, és néhányan a halálbüntetés elé néznek. Ez a szám lehet, hogy nagyobb lesz, mert nincsenek megfelelő statisztikáink. Kettős mércével mér Líbia, hiszen egy részről az ENSZ emberi jogi hivatalának székhelyét adja Tripoli, másrésztről továbbra is halálbüntetéseket hajt végre az emberi és politikai jogi egyezmény hatodik cikkeivel ellentétben, amelynek szerződő fele Líbiának az egyezménynek. A az egyezmény csak azt engedi meg, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények esetén használhatják a halálbüntetést. Líbiában droggal kapcsolatos bűncselekmények esetében is alkalmazzák a halálbüntetést, vagy például a szabadságét folytatott küzdelmet folytatókat is halálbüntetése súlyanak. Az EU és Líbia közötti kapcsolatok során ki kell eh, állni amellett, hogy a Genfi Egyezményt tartassuk be Líbiával és más emberi jogi egyezményeket is. Köszönöm szépen, Szanik úr, a következő hozzászóló Szenészén asszony egy percre. Az élethez való jog és a méltóság védelméhez való jog alapvető emberi jog a legtöbb országban, amelyet a nemzeti közösség kettőharmada népesít, ők eltörölték a halálbüntetést, vagy pedig moratóriumot vezettek be. A halálbüntetés újbóli visszavezetés, vagy újbóli bevezetés azt jelenti, hogy visszatérünk a középkor sötét korszakába. Az emberi jogok lábbal tiprása ez. Az a tény, hogy Tripoliban található az ENSZ emberi jogi hivatala és hogy több emberi jogi aktivistát kiutasítottak az országból, ez mind azt mutatja, hogy Líbia megszegi ezeket a szabályokat, és Líbiát kötelezni kellene arra, hogy azon egyezményeket, amelyeknek szerződő fele tartsa tiszteletben. Az Európai Unióban az emberi jogok, alapvető fontosságokat, a menekültek jogokat is garantálni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sziniszén asszony. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Korolla asszony kapja meg a szót. Korolla asszony. Köszönöm szépen. Az EU Líbiával folytat tárgyalásokat, együttműködési megállapodás a tárgyalások célja, amely foglalkozik majd a migrációval, a bevándorlással is, mert Lébia nem igazán tett tonobizonságot azon beli akaratáról, hogy az emberi jogi egyezményeket tiszteletben tartson. Mint már hallottuk, május 30-án 18 embert végeztek ki Líbiában, és mintegy 200 ember börtönben vár valamilyen büntetés végrehajtására. Ezen emberek között külföldiek is lehetnek. A Líbiával kötendő EU-s együttműködési megállapodás kidolgozása során abból kell kiindulnunk, hogy Líbia szerződő fele, aláíró fele a Genfi egyezménynek is ratifikálta ezt az egyezményt, és más emberi jogi szerződéseket is aláírt Líbia, is tiszteletben kellene tartania. Mindenképpen előrizni kellene. Köszönöm szépen, Korhola asszony. Zárásképpen Préda úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, számunkra, európaiak számára a halálbüntetés teljesen abszurd. A politikai kultúránkból már évtizedek óta eltűnt ez a büntetés. Ami most történik Líbiában, ez teljes mértékben felháborító és botrányos. Nagyon sokszor alkalmazzák ezt a büntetést, ráadásul külföldi állampolgárok esetében is, akiknek semmi közük Líbiához. A legutóbbi kivégzések során 18 embert végeztek ki, Nigériából, Csádból és Egyiptomból is voltak közöttük, állampolgárok. És nem kapták meg, a, nem ö, tudták érvényesíteni a jogaikat, nem kaptak segítséget a nagykövetségtől, konzulás, konzulátusoktól, nem kaptak tolmácsot. Ezt jövő héten meg kell tárgyalnunk a Magreb delegációban, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez az aspektus is szerepet játszon ezzel az országgal való párbeszédünk során. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Préda úrnak. Mielőtt megadom a szót a biztos úrnak, hadd mondjam el, hogy nem szeretnék itt személyesen hozzászólni, de azt hadd mondjam el, hogy a kedves kollégák nagyon sokan felolvasnak, felolvassák a beszédeiket, és nagyon gyakran látom, hogy a tolmácsok jeleznek nálam, hogy nagyon gyorsan olvasnak. A kollégákat kérem, hogy ne olvassanak, mert gyorsabban olvasnak, mint ahányszor, mint amennyire gyorsan a tolmácsok gondolkodni tudnak és beszélni tudnak. Ha van eh, leírt beszédük, akkor legalább adják oda a tolmácsoknak, ezt szeretném kérni minden kollégától. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, képviselők! A bizottság teljes mértékben eh, egyetért a 18 ember kivégzésével kapcsolatos állásfoglalással, amelyet eh, az Európai Parlament benyújtott. Az Európai Bizottság elítéli a kivégzéseket, hiszen ez ellentmond az elveinknek. Ez kegyetlen és nem eh, humánus eh, büntetési mód, és ez az emberi méltóság lábbal tiprása. Az Európai Bizottságot külön zavarja az a tény, hogy ezek a kivégzések néhány héttel azután történtek, hogy Líbiát megválasztották az ENSZ emberjogi tanácsába. És ez egyébként és természetesen nem fel meg az Európai Uniós elveknek. Ezért elítéljük a kivégzéseket, és szeretnénk emlékeztetni Líbiát arra, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy igazságos eljáráshoz való jogukat érvényesíthessék az elítéltek. És május 15-én ratifikálta Líbia azt az egyezményt, amelyben ez szerepel és azt kérjük Líbiától, hogy moratóriumot vezessen be a halálbüntetésre, és, és gondolja végig, hogy ez teljesen megszünteti. A párbeszéd nagyon fontos Líbiával, amelyről a tanács is döntött. Az Európai Unió és Líbia közötti keretegyezmény jogi alapot nyújt majd a párbeszéd és az együttműködés végrehajtására minden emberi jogi kérdésben. A, het, a tárgyalások hetedik fordulójára Tripoliban került sor múlt héten, és az Európai Bizottság nagy előrelépésről tud beszámolni, főleg politikai ügyekben. Végül pedig hadd hangsúlyozom, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben tudatában van annak, hogy vannak problematikus kérdések Líbiával kapcsolatban, Mindemellett az Európai Bizottság továbbra is szeretné az EU-Libia párbeszédet támogatni a kölcsönös bizalom jegyében, nyitott, konstruktív módon minden területe, minden kérdést, mint például az érzékeny kérdéseket is szeretnénk ezen a fórumon felvetni. Libia szeretné elmélyíteni a kapcsolatait az Európai Unióval. Ezt mi pozitívnak tartjuk, de az Európai Bizottság úgy tartja, hogy eh, csak akkor tudjuk mélyíteni a kapcsolatainkat, hogyha Líbia nagyobb tiszteletet mutat eh, az emberi jogok és az alapjogok iránt. Elnök, köszönöm szépen. Lezárom a vitát, és most kezdjük a szavazást. Hat eh, állásfoglalási indítványról fogunk szavazni. Kongó, a teljes javaslatról szavazunk, kérem mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. The Következő napirendi pont, hat állásolás indít.